A mai napi rend utolsó része következik az egyperces felszólalások. Hájsz úr az első egy percben. Meg. Thank you indeed, President. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kaptam, hogy szóljak. Röviden szeretnék foglalkozni a cigarettacsempészés problémájával körülbelül 10 milliárd euró veszteséget szenvedünk évente emiatt, és minden egyes eladott cigarettának a 11%-a illegális. Írországban ez 30% egyébként. És szeretnék megdicsérni az replika műveletet, amely októberben 130 millió cigarettát foglalt le, amely Írországba irányult és más országokba. Ma este én azt szeretném, hogyha sokkal jobban együttműködne az OLAF, a nemzeti parti őrségek és a vámőrségek az egyes tagállamokban. Szükségünk van arra, hogy támogassuk őket, és sokkal többet tegyünk a cigarettacsempészés megakadályozására. Köszönöm. Une minute. Et emlékeztetésül el szeretném mondani, hogy egy perc áll rendelkezésükre, Kaputó úr kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A bank ö, tesztekből 25 ment át ö, ezeken a ö, teszteken. Ez óriási probléma ö, gazdaságunk fellendülése szempontjából, és ö, a legtöbb bankot Olaszországban jelentősen meg kellett erősíteni. 10 milliárd euróra van szükség, és a kérdés az, hogy a bankrendszer hogy tud így produktív rendszert biztosítani. Ugyanis az úgynevezett stressz teszt kritériumai rendkívül szigorúak. Olaszországban valószínűleg nehezebb a helyzet, mint más országokban, és sajnos csak a reálgazdaság negatív hatásait tükrözik. Köszönöm szépen. Szver úr következik egy percet. Köszönöm szépen. Egy plenáris ülés végén itt az Európai Parlamentben a harmadik országban elkövetett emberjogsértésekről beszélünk, ugyanakkor az emberi jogokat néha a saját hazánk táján sem tartjuk, táján sem tartjuk tiszteletben. Az én hazámban, Szlovéniában is előfordul ez. Két évet börtönbüntetést kapott valaki, olyas valaki, aki ígéretet tett eh, Jens Jansa eh, ellenzéki vezetőre gondolok, aki különböző pénzekre tett ígéretet. Tudjuk, hogy majd eh, a felebíteli bíróság meg az ítéletet, de akkor is 158 napot ártatlanul már a börtönben töltött. Itt, Európában. Ezért van szükség arra, hogy európai segítsenek ebben. Köszönjük, Szver úr! Simon úr, Simon úr. Köszönöm. Legutóbb, amikor itt így voltunk és beszélhettem az egyperces hozzászólásokról, akkor az e, ifjúsági garanciárapról beszéltem, és arról, hogy a brit kormány ezen pénzekből egy fél sem tudott lehívni. Ma este megragadnám az alkalmat, hogy az európai strukturális és beruházás alapénzéről beszéljek, amelyet nem utalja hát az Európai Bizottság, mert aggódik amiatt, hogy a brit intézményrendszer, amely erre szolgálna, nem megfelelően átlátható és demokratikus. A brit kormány nem bánja ezt, mert nem akarnak társfinanszírozni egy ilyen kezdeményezést, és ennek eredményeképpen ezek a fontos pénzek nem kerülnek lehívásra, felhasználására, ezért kérem az Európai Bizottságot és a brit kormányt, hogy tegyen valamit ez ügyben. Köszönjük szépen! Tomasić eh, asszony kap szót. Köszönöm szépen. A hágai bíróságnak az a botrányos döntése, hogy Sesej e, háborús bűnös szabadon engedte, és az, hogy nem reagáltunk erre, ez megint csak egy csapás, amit Horvátország becsületességére mértünk. Maricsot egy szerb börtönbüntetésre ítélték, még akkor is, hogyha nem egyértelmű, hogy a szerb bíróságnak mi itt a szerepe, hiszen horvát területen követel a bűnöket. Még a humanitárius önkénteseknek sem engedik, hogy meglátogassák őt, ezért az egészsége ennek megfelelően romlik, és nem kap megfelelő orvosi ellátást. Köszönöm. Bilbao asszony következik egy percben. Gracias, presidenta. Quiero denunciar... Köszönöm a szót, elnök asszony. 1500 embert érint ez a helyzet. Kasszília Ilineóhoz tartozik nagyon nagy része ennek a területnek. Már többször elmondták az emberek, hogy hova szeretnének tartozni, de a múlt héten a nagy spanyol pártok a madridi parlamentben elutasították ezt a kérést. Ez egyáltalán nem normális, mert ezt az emberek mindennapi életét érinti, és egyáltalán nem demokratikus. A szocialista párt és a néppárt Spanyolországban Egy 1302-es megállapodásra ö, utal a király és a lakosok között. Köszönöm, elnök asszony. Több mint két millióan vettek részt abban a demokratikus eljárásban, amely eh, szavazatok leadásához vezetett eh, eh, Katalánföldön, de a központi kormány megfenyegette őket, ami jellemző reakció a hasonló, más, eh, más hasonló eh, helyzet máshol is előfordul Európában. Nálunk Baszkföldön is fenn ez a probléma. A spanyol állam reformjára szükség van, a antidemokratikus eljárásokon túl kell lépnie, az önrendelkezési jogát tiszteletben kell tartani. Ez olyan demokratikus alapelv, amelyből nem engedhet egyetlen tagállam sem. Ez egy alapvetően európai jog señora presidenta eh, en el sentido en que. köszönöm szépen elnök asszony! amit eh, az előttem szóló mondott. 200 millió ember vonult ki Katalóniában tüntetni. A spanyol kormány megtiltotta az ilyenféle tiltakozásokat, és a bíróságokat arra kényszerítette, hogy a katalon szakszervezetek, katalán szakszervezeteket elítéljék. Ez elképzelhetetlen, hogy a szakszervezetek ne dönthessenek szabadon a jövőjükről. Eljött az a pillanat, ahol az Európai Parlamentnek és a demokratikusnak... Köszönöm szépen, Tamburánó úr, a szó parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy Görögországban a privatizáció indult be az áramszolgáltató terén. És ezért Olaszországban is tüntettek. Most megjelent ez a cég Olaszországban is, úgyhogy eléggé paradox a helyzet, ahol ez a cég egyszerre jelen van Görögországban is, és Olaszországban is. Ez a következménye annak, hogy az európai tagállamok saját eszközeiket értékesítik. És ez igaz egész Dél-Európára. Az Európai Bizottságot szeretném kérni arra, hogy ezt a paradox helyzetet szüntesse meg. Köszönöm szépen. Merci. La parole est à monsieur Papadakis. Köszönöm Papadakis úrnak, adom meg a szót A kormány a trojkával együtt Görögországban a tőke érdekeit veszik figyelembe, és csökkentik a nyugdíjt, és megemelik a nyugdíjkorhatárt. Ugyanakkor a biztosító társaságokba befizetett összegeket úgy alakítják, hogy a magántársaságok érdekeit támogassák. Ahhoz, hogy az anarchia szelleme megszűnjön, ahhoz sztrájkokra van szükség. A munkanélküliség nagyon nagy probléma, fel kell hívnunk a problémát arra, hogy népellenes a politika Európában és Görögországban akik, amitől fél Európa, az a szervezett nép. Ha fellépnek. November 27-én egész Görögországban sztrájk lesz, a munkavállalók sztrájkolnak. La parole est à Madame Soulin. Köszönöm, Sulin asszony kap szót. Hvala za besedo, predsedujoča. O 25. obletnici... Köszönöm, köszönöm. Mondja Sulin képviselő. Köszönöm a berlini fal leomlásának 25. évfordulóján. Láthatjuk, hallhatjuk, hogy a volt vasfüggöny től keletre az ígéretek jelentős része beváltatlan maradt. Például Szlovéniában sem sikerült minden régit megváltoztatnunk. A 25. évfordulóját ünnepeljük a nemzeti konszenzus rendszerváltásnak, ugyanakkor a mai napig nem teljesen szabad és demokratikus a, szlovén állam. Például a szlovén igazságszolgáltatást kritizálta az Európai Bizottság is. Az igazságszolgáltatásban magas szinten is komoly problémák vannak elim vam veeras osvijestiti nekoliko injenica koje se dogaaju u naem neposrednom susjedstvu i ne bi samo hrvatska trebala biti zabrinuta zbog ponaanja srbije u odnosu prema rusiji. postoji prikriveno negodovanje mnogih diplomata zbog posjeta putina beogradu vojne parade prireene njemu u ast ali i vojne vjebe specijalnih jedinica srbije i rusije blizu hrvatske granice a koja nije vie samo hrvatska nego i vanjska granica nato a i europske unije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 nisu nas impresionirali najnoviji događaji oko puštanja optuženog šešelja na slobodu od strane. Igen, az elmúlt napok eseményei, hogy a hágai bíróság szabadon engedte Sesei urat, illetve Dacsics miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy Szerbiának tengeri kijáratra van szüksége. Most akkor választanunk kell, mint európai tag, mint európai jelölt, de hogy ha bekövetkezik a legrosszabb, akkor Európa nem hallgathat. Minut. Rozier asszony következik egy percen, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon nehéz időket élünk, úgyhogy e- e- egyre nagyobb szükség van a laicitásra. Ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy a pápa ide látogat, mert itt nem vallásos beszédre van szükség. Hogyan lehetne felvenni a harcot ennyi problémával szemben, hogyha ennek adunk teret? definiáljuk végre az európai laicitást. Azt, teheti, azt teszi lehetővé, hogy a különbségek ellenére együtt tudunk élni. Egyetlen egy vallás sem köti meg a kezünket, viszont a lelkiismereti szabadságot támogatjuk, amely szabad minden vallástól. Köszönöm szépen, Szelenova asszony. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi poznámku k fungování. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az egységes belső piaccal kapcsolatos kérdésekről szeretnék beszélni. Az Európai Bizottság augusztus 8-án eh, küldött egy levelet az európai autókölcsönző cégeknek a különböző piaci visszaélésekre világított rá. Nagyon sok európai fogyasztó nem attól függően, hogy mely országból foglal, más áron kap bérautót. Októberben az Európai Bizottság beszámolt arról, hogy mit és sikerült elérniük, és még mindig el, előfordulhat az, hogy attól függően, hogy melyik országból foglal valaki az interneten autót, más és más áron veheti azt bérve. Szerintem ez borzasztó diszkrimináció, indokolatlan, és a szolgáltatási irányelvet is megszegik ezzel, ezért kérem az Európai Bizottságot és az illetékes biztos asszonyt is lépjen fel ezen szokás ellen. 69 év telt el a második világháború vége óta, és Németország mégsem akarja kifizetni Görögországnak a jóvátételt, amelyet 1946-ban ítéltek meg Görögországnak. Ezen kívül Németország nem akarja aláírni a békeszerződés Görögországgal, annak ellenére, hogy mindkét ország az EU tagja. Közben pedig 1942-ben egy adót vetett ki Németország, egy kölcsönt adott Görögországnak, és nagyon, sok, nagyon sokat visszakövetel ebből. A náci hadsereg tevékenységének kövenhetően nagyon sokan életüket vesztették, a táborokba bebörtönözték őket. Most pedig Manolis Klesos mit mond? Németországnak vissza kell fizetni a 70 millió eurót. Csics. Köszönöm szépen, Jakov Csics úr, a szó. Jedna od strateških ciljeva Europske unije je kvalitetno Köszönöm szépen. Az Európai Unió egyik fontos célja, hogy a tagállamok közötti infrastruktúrális összeköttetéseken javítsunk. Ebben a kontextusban különösen fontosnak tartom a közúti és a vasúti infrastruktúra illetve a szállózatok összekapcsolásának javítását. A Horvátország és Szlovénia közötti helyzetre utalnék. A Koperbuje utat kell, illetve a Posztony Rupa Rijeka utat be kell fejezni, illetve Maribor és a horvát határ közötti utat be kell fejezni, amelyek különösen fontosak az Rijeka kikötő versenyképessége szempontjából, Isztriai idegenforgalom szempontjából, illetve a Zágrem és Maribor között közlekedők számára. E kontextusban tehát kérem az Európai Bizottságot, hogy te vegye figyelembe ezt. Köszönöm. Glesos úrnak adok szót. Egy percben, kollega. Muchas gracias. No, no, no, monsieur Glesos. nem, nem, Glesos úr. A demokrácia Görögországban sérül. Amikor azok az állampolgárai Görögországnak, akik más országban élnek, nem szavazhatnak a nemzeti választásokon. A válság következményeként nagyon nagy hullámban kivándoroltak, különösen a fiatalok Görögországból. A görög kormány megakadályozza a kivándoroltakat, hogy éljenek a demokratikus szavazási jogukkal, hazatérni pedig nem tudnak, mert nagyon magasak a költségek. Akkor csak a gazdagok szavazhatnak. A görög kormány miért tagadja meg ezt a jogot a görög közösségtől, és miért nem ad nekik jogot, hogy a tartózkodási helyük országáról szavazhassanak. A görög kormány miért nem tartja tiszteletben az Európai Parlament döntését, az ezzel kapcsolatos törvényeket, az Európai Unió miért nem gyakorol nyomást a görög kormányra, miközben megmenti a bankokat. Hát akkor most ebben a válságban kifél kitől? Ki. Köszönöm szépen, Orteszon úr következik. Gracias, presidenta. El pasado 22 de este mes se produjo en las aguas de la... Köszönöm a szót elnök asszony. November 22-én a Kanári szigetek környéki vizekben katasztrófa történt. Békés tüntetés volt, és megtámadták a résztvevőket, Gyakorlatilag a hadsereg felhasználásának jogáról volt szó, és ez nagyon sok aggályt vetett fel a lakosság részéről a patraszállás miatt. Úgyhogy azt is szeretnénk, hogy a civil társadalom felléphessen az ökológiai bűncselekményekkel szemben is. Köszönöm. Evi asszony paracsonya. Köszönöm a szót. A um, CO2 és egyéb gázkibocsátások elleni harc keretén belül nagyon fontos lenne, hogyha még erőteljesebben lépnénk fel, és büntetnénk azokat a vállalatokat, amelyek a jobb technológiákba nem fektetnek be. A CO2 megvásárlása ugyanis most pillanatilag nem kerül sokba. A 2000 9-es kezdeményezések végül is nem igazán érték el a célokat, mert a pénzpiacokon végül is nem az a, nem az a hatás érvényesült, amit szerettünk volna. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy hatékonyan léphessünk fel ellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Foszemberg asszony következik. Az elmúlt években Európában nagyon sok állampolgár elszegényegett. Azért, mert nem megfelelő intézkedéseket alkalmaztak nagyon sok tagállamban annak eh, a válság ellen több mint 100 millió állampolgár a szegénység küszöbe alatt él. Görögországban nagyon nagy a szegénység, és a munkanélküliség eléri az 50%-ot. Különb- körülbelül 4 millió görög elvándorol, azért, mert nem talál munkát. Több mint 200 ezer KKV bezárt, elvesztették a munkahelyeket az embereket, és egyre jobban kirekesztetté válnak. Görögországnak most kell felvenni a harcot a deprivációval. Hosszú távú terveket kell szőnie, azért, hogy megélhessenek az állampolgárok. Köszönöm, asszonyom doresc să atrag un semnal de alarmă privind... Köszönöm szépen. Szeretnék szeretném igazából megkontani a vészharangot, mert a hazámban, Romániában a sajtószabadságot fenyegeti veszély. A Vojkulescu család beavatkozása jól mutatja az, hogy az e-, elnök családtagja 200 ezer eurót kapott úszópénzként. Nos, úgy tűnik, hogy azok az állításokról nem derül ki, hogy valósak-e vagy sem. Dar omul politic Dan Voiculescu, fondator al trusului de presă, care a relatat... A

vamos a celebrar mañana el Día Internacional contra la Violencia. Köszönöm a szót. Holnap az erőszak elleni nemzetközi nap lesz. De a nőket érinti ez zömében. Európában két millió nőt érint ez olyan nőt, aki ellen a férfiak követtek el erőszakos cselekményeket. Mikor fogunk már elszakadni ettől a politikailag megfelelő fogalmazástól, és mikor fogunk már fellépni ezzel a realitással szemben? Az Európai Uniónak az isztambuli egyezményt kellene szorgalmaznia, hogy minden tagállam ratifikálja, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a költségvetés csak csökkentik ezen a téren. Köszönöm szépen. Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szertán a bizottság a beruházási programot elő fogja terjeszteni, és itt a 350 milliárdos e- e- eszközről döntenünk kell, még miközben semmit nem hallottunk arról, hogy pontosan mik a részletek ezt illetően, hogyan osztják szét a pénzeket az értekeltek között például Spanyolországban. Van egy jelentés, miszerint a spanyol kormány bizonyos programoknak prioritást ad,

kerület tragédiájára emlékezett. A Maxima szupermarket teteje leomlott egy évvel azelőtt, 54-en meghaltak, nagyon sokan megsérültek, 23 gyerek, egyik szüleit elvesztette, egy gyermek pedig mindkét szüleit. Lettország történetének ez a legnagyobb tragédia, és az elmúlt 30 évben kelet-európai is. Ezek az emberek nem terrorista vagy nemzeti katasztrófa miatt vesztették életüket, hanem a béke folyamat során egy év eltelt, és a lett kormány még mindig nem vont senkit felelősségre. Nem tudja a társadalom, hogy ki a bűnös, még nem zárult le a vizsgálat. Jelenleg a lett kormány nem fizeti tovább az érintett tag, ö, családoknak a támogatásokat, és senki sem tudja visszahozni ezt az 54 embert. Köszönöm szépen, Bogovics úr következik, parancsoljon. Spoštovana predsedujoča, želim postaviti vprašanje okoli... Köszönöm. Elnök asszony. A téri, téri időszemításra való átállás kapcsolatos a kérdésem. Amikor átálltunk erre Európában, akkor energiamegtakarítás céljából tettük ezt. Ma azonban teljesen másképp működik a gazdaság, a mezőgazdaság, a közlekedés és a mindennap életünk is. Így tehát a, a téli időszámításon ez nem olyan fontos, és bármit is takarítunk meg este, ezzel ugyanannyival többet fogyasztunk reggel. Így tehát Ázsiában, Dél-Amerikában nagyon sok ország eh, feladta ezt a gyakorlatot. Sokan kritizálják az európaiak közül ezt a gyakorlatot, mert nagyon megnehezíti a mindennapjaikat, ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy itt folytassa le az erről vonatkozó vitát. Köszönjük szépen, most még megadom a szót Tapárdel asszonynak. Cifrele alarmante privind Elnök asszony, Rémisztő a mérete a munkanélküliségnek a fiatalok között. Senki nem tudja, mi lesz a jövője. Fiatal képviselőként ért, megértem, hogy mivel állnak szemben a fiatalok, nem bíznak abban, hogy fejlődhetnek az intézmények. Az Európai Parlamentre és a többi intézményre pedig szükségük lenne, hogy támogassa őket. Európában 5,3 millió munkanélküli fiatal él jelenleg. Őket támogatnunk kell. Szükség van arra, hogy az ifjúsági garanciát fokozzuk. Minden egyes euró, amit beruházunk a fiatal generációba, beruházás a jövőbe a transnacionális projektek előtt meg kell nyitnunk az utat Európában. Én úgy gondolom, hogy a fiatal generációt támogatnunk kell Európában, hogy részt vessenek az európai életben. Séance, la prochaine. Köszönöm szépen. Holnap november 25-én Folytatjuk az ülést, a napirend megtalálható az Európai Parlament honlapján is. Lezárom az ülést, és mindenkinek kellemes estét kívánok.